Guten Morgen, ich begrüße Sie. Jó napot kívánok mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság mai ülésén. Fontos szavazás, sok állnak előttünk, kérem, hogy mindenki készítse elő a szavazó kártyáját. A Contnews-ban szerepelnek a tolmácsolási nyelvek, további híreim nincsenek, ezért mondanám, hogy kezdjük el már is a szavazást, kettes pont. Az Európai Bizottság mentesítése, Dlabajova asszony jelentése, 376 módosító indítványt nyújtottak be, kéri az előadó a szót, nem, akkor már is kezdjük el. Először is ellenőrizzük a szavazókártyákat, kérem, hogy mindenki valamilyen értelemben szavazzon. Látnunk kell, hogy működnek-e szavazókártyák. 27 kártyával jelentkeztek benn, és 26-an nyomtak meg egy gombot. Ashworth kollégám, olyan a 27 nem működik? Köszönöm, az ellenőrző szavazást befejeztük. Ah, also gut, perfekt. Danke. All groups? Niemand hat so viele Stimmen, prima, gut.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 Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító. Szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel pedig az egész mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-5 ellenében elfogadtuk, és a plenáris elé kerül a mentesítés. Most pedig a következő dokumentum 4 és 5-ös módosító kitámogatja, tehát a 4 és 5-ös módosító kitámogatja. Moment, Ja, Entschuldigung, wir sind ähm, auf der Voting List. Machen wir weiter mit Punkt. Egy szóval a nyolcas ponttal dolgozunk tovább ähm, a voting listán. Köszönöm, hogy figyelmeztettek erre. Tehát a 16-17-es módosítóról szavazunk. Számlák bezárása kitámogatja 16-os, 17-est, mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig a döntésről szavazunk elektronikusan, hogy bezárjuk a számlákat, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást 23-6 ellenében. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk, magáról. 24-es módosító mellettem, ellenem, Hát elektronikusan ellenőrizzük inkább le, nem, nem látom a többségi viszonyokat kiegecesedni itt a teremben, tehát a 24-esről szavazunk elektronikus módon. Lezárom a szavazást, melyet az előbb megnyitottam, elutasítva. Nem működik a berendezés? Nem tudná a képviselőtársam máshova ülni. Nem, működik ez jól, köszönöm. Egyszerűen a tartózkodás gombot megnyomva nemet mutat, és ha nemet nyomom, meg tartózkodást mutat, de most már kiismertem a berendezés belső logikáját. Also, die, genau. Genau. Amendment 25, genau, Amendment 25 fällt. Amendment 25-ös okafogyottá vált. Bocsánat, így az elnök. A 25-ösről mégiscsak szavazunk mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Hát ellenőrizzük ezt le. Szerintem elfogadtuk, de azért biztos, ami biztos. Lássuk meg. Tehát csekk. Ellenőrző szavazás, melyet le is zárok. Elfogadtuk. 27-es módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 29-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellettem, ellene elfogadtuk. 31 kitámogatja, ki ellene, kitartózkodott, elutasítva. 32-es, ezt visszavonták, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 ezt visszavonták 38 szóbeli módosítóval. Ellenzi a szóbeli módosítót valaki? Nem, akkor az egész módosított módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 ezt visszavonták, 40 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 41, ez egy technikai módosítás, 42 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-ast visszavonták, 44-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 okafogyott, mert a 44-et elfogadtuk, 46-os mellettem ellenem ellenőrizzük le. Úgy tűnt nekem, hogy többsége van az igen szavazatoknak, de ellenőrizzük le. Egy kolléga még szavazon, lezárjuk a szavazást, elfogadtuk. 47-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 no volt, 50 mellette ellene elfogadtuk, 51 mellette ellene elfogadtuk, 42, 52 mellette ellene elfogadtuk. Nem? Jó, az 52-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 53-as, ezt visszavonták 54 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 55. Az 54-esről rendben van ellenőrző szavazást. 54. Amendment 54 im Check. The Check is beendet. Es ist angenommen. Elfogadtuk 17 17-13 ellenében 55-öt visszavontak, 56 mellette, ellene elfogadtuk 57, visszavontak 58 mellette, ellene elfogadtuk 59 mellette, ellene elfogadtuk 60 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-ösről ellenőrző szavazást nyitok meg. Melyet lezárok. Elfogadtuk. 63-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbelit, nem, akkor az így módosított módosítóról szavazunk, mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 67 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva második rész. Nem csekk az első részről. 67-es módosító első részről ellenőrző szavazás. Egy kollega még szavazzon, lezárjuk a szavazást, elfogadtuk, elnézést. 67 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 69-es ki támogatja? Ki ellenzi tartózkodás? Elfogadtuk. Nem, bocsánat, így az elnök. A 69-es, nem, elfogadtuk, elfogadtuk. 70-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 71 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nem, akkor a 71-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Ja, check is beendet. Lezárom a szavazást. Hát elnézést, nagyon nagy többséggel fogadtuk el. Nem láttam ezt jól, de hát elfogadtuk. 72-es mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellettem. Ellene tartózkodás. Ellenőrizik le a 73-ast. lezárom, elutasítva 14-14 szavazat egyenlőség. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-esről mm, akkor ellenőrző szavazást nyitunk. Nyitunk meg. Lezárom a szavazást, 18-11 ellenében elfogadtuk teljesen jogosok az ellenőrző szavazásra vonatkozó kérdések, kérdések már nem mindig jól látható. 80 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 86 elfogadtuk 87 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 88 mellettem, ellene. Hát ezt most ellenőrizzük le, 88-as ellenőrző szavazás. Lezárom a szavazást. elutasítom. 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette, elfogadtuk. 91 mellette, ellenem elfogadtuk, 92 mellette ellen elfogadtuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 97 mellette. Hát barátaim, ez egyértelmű volt. 97-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 100 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 okafogyottá válik, mert a 100-ast elfogadtuk, 102-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás. 103-asról ellenőrző szavazást nyitunk, szerintem elfogadtuk, de azért ezt nem esküszöm meg rá. Elfogadtuk. Lezárom a szavazást 16-10 ellenében abszolút többség. Köszönöm. 104 mellette ellene és elfogadtuk, 105 mellette ellene és elfogadtuk, 106 visszavontak 107 mellettem, ellene és elfogadtuk, 108 mellette, ellene és elfogadtuk, 109 mellettem, ellene és elfogadtuk, 110 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene, elfogadtuk, 112 mellette ellene, elutasítva. 113 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellettem, ellene elfogadtuk, 118 mellettem, ellene elfogadtuk, 119 mellette, ellene elfogadtuk, 120 mellette, ellenem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 Valami izi szlovák beszél rajta. 122-es okafogyott, 123-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 124 mellettem, ellenem tartózkodás. 224-est ellenőrizzük le. Ja. Ja. Check ist beendet. Ja, ist angenommen. 125 hm. dafür.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 126 szá ellene elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizhetjük a 130-ast? 130 check, check. Ellenőriztük a 130-ast, elutasítva. 131 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 132 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 133 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 135 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 134 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 136 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 137 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 138 mellette, ellene Ellenőrizhetjük a 138-ast? Elfogadva. Igen, teljesen világos eredménnyel elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 140 mellette, ellene, Ellenőrizhetjük a 140-eset és Szerintem ezt is elfogadtuk. Nem, elfogadtuk. Elfogadtuk a 140-eset, nem is kell ellenőrizni. 141-es szóbeli módosítással együtt van-e valakinek ellenvetése? Úgy látom, nincs. Akkor a szóbeli módosítással együtt ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadva. 142 mellette, ellene tartózkodók Ellenőrizzük a 142-est. Bocsánat, ez az egész összetartozik, 142, 41, 43, ezek mind összetartoznak, de hát ez a szavazólistából se volt annyira világos. Ezekről együtt szavazunk, jó? 24-2 eredménnyel elfogadva. Köszönöm szépen, 144-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 145 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 147 szóbeli módosítással együtt, ha senkinek nincs ellenvetése, úgy látom nincs mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 148 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 149 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizhetjük? Ellenőrizzük a 149-est. 149 est ellenőrizzük, a szavazást lezártam. Két szavazatnyi többséggel elfogadtuk. 150 szóbeli módosítással, ha senkinek nincs ellenvetése mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 151 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 152 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 153 mellette, ellene. Ellenőrizhetjük a 153-ast, valószínűleg elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. 153-as, a szavazást lezártam. Két szavazatnyi többséggel ismét elfogadtuk. Köszönöm, 154 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 155 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 155-öst is. Egy szavazat többséggel elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 157 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 158 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 159 részenként első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 159-es második részét, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 160 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 161 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 162 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 163 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 164 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 166 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 167 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. Elektronikusan szavazunk a 167-esről. A 167-esről szavazunk. A 167-esről, a 167-esről szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadva. Nem, elutasítva. Elnézést kérek, mondja az elnökasszony. Nem jól látom a kijelzőt. Lehet, hogy végre megjegyezhetném azt is, hogy az alsó szám a mínusz. Igazuk van. Elutasítva, bocsánatot kérek, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 169 mellette, ellene. Ellenőrizhetnénk ezt is? Ellenőrizzük a 169-est. Elfogadtuk. 170 mellette, ellene. Szerintem ezt is ellenőrizni kell. Ellenőrizzük a 170-eset. 170 check.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 elutasítva 173 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 174 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizhetjük a 174-est? Elutasítottuk, szerintem. Lezárom a szavazást. Elutasítva így igaz. 175-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 176 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizhetnénk a 176-ost? A szavazást lezártam. Elutasítottuk 177 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 178 mellette, ellene, tartózkodók ellenőriznünk kell, a 178-ast is. The check is Lezártam a szavazást elfogadva 179 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 180, mellette ellene tartózkodók elfogadva 181, mellette ellene tartózkodók elfogadva 182, mellette ellene tartózkodók elfogadva 183 és 84, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 185 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 186 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 187 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 187-est és a 188-ast is vele együtt, hiszen ezek azonosak. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 189 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 190 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 191 szóbeli módosítással együtt, ha nincs ellenvetés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 192 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 193 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 194 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 195 mellette ellene, ellenőrizzük ezt is, szerintem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük a 195-öst. A szavazást lezártam, elfogadtuk. 196 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 197, ezt visszavonták, 198 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 199 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, ez a 200-asan azonos volt, a 201-es következik mellette, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 201-est elfogadtuk, a 202-es ezért okafogyottá válik. A 203-as következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva 204 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 205 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 206 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 207 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 208 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 209 és 210-es, ezek azonosak mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 211 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 212 szóbeli módosítással együtt a néppártnak ellenvetése van a szóbeli módosítással szemben, ezért erről most nem tudunk szavazni, akkor szóbeli módosítás nélkül szavazunk a módosítóról. Mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 212-est. A szavazást lezártam, elfogadtuk. 213. A néppártnak ellenvetése van a szóbeli módosítással szemben, 213-as mellette ellene tartózkodók elfogadva ugyanazzal a többséggel 214, a néppárt ellenvetéssel élt ismét a szóbeli módosítással szemben. Szóbeli módosítás nélkül szavazunk a módosítóról, 214 mellette ellene. Tartózkodók, ugyanazzal a többséggel elfogadva. Ellenőrizhetjük is a 214-est, ellenőrizzük a 214-es módosítót. A szavazást Lezártam egy szavazatnyi többséggel elfogadva, 215 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 216 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 217. Jó, persze, ellenőrizzük a 216-ost. A szavazást lezártam. Elnézést, elutasítottuk, mondja az elnökasszony, 217 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 218 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene. Ellenőrizzük a második részt, mert igen, csak átláthatatlan az eredmény, szerintem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. A szavazást lezártam, elfogadva két szavazatnyi többséggel, elnézést kérek, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen, 219 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 220 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 221 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 222 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 223 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 224 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 225 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 226 mell- és 227 nyelvi pontosításról szólnak ezek, ugyanígy a 228-as is, a 229-es és a 230-as következik mellette, ellene Ellenőrizhetjük a 230-ast? Elfogadtuk. 231 szóbeli módosítással együtt fogyottá válik, elnézést, mondja az elnök asszony. Akkor 232-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 233 mellette, ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, elfogadtuk, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 233-asat. Szerintem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért jó lesz ellenőrizni. Igen, valóban elfogadtuk, köszönöm. 234 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 235 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 236 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 237 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 238, ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük a 237-est. Der Check is beendet. Es ist mit einer Stimme Mehrheit angenommen. Lezártam a szavazást, egy szavazatnyi többséggel elfogadva, 238 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 239 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 240 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 241 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 242 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 243 mellette ellene ellenőrizzük a 243-ast. Szerintem elutasítottuk, de nem biztos. Lezárom a szavazást, elfogadtuk egy szavazatnyi többséggel, elnézést kérek, mondja az elnök asszony, 244 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 245 mellette, a 244 es nem fogadtuk el, ezért szavazni kell róla, 245 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 246 mellette, ellene, elfogadva. 247 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 248 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 249 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 250 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 251 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 252 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 253 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 254 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 255 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 256 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 257 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 258 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 259 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 260 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 261 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 262 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 263 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 264 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 265 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 266 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 267 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel a 268-as okafogyottá vált 269 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 269-est, szerintem elfogadtuk, a 269-esről szavazunk. A szavazás lezártam. 24-2 arányban elfogadva, elnézést kérek, mert ellenmondásos jelzéseket kaptam. 270-ről nem kell szavazni. 271 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 272 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 273 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 274 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 275 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 276 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 277 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 278 mellette ellene tartózkodók elfogadva, kett, ezzel a a 279-es okafogyottá vált, 280 mellette ellene. Ellenőrizhetjük a 280-ast? Ellenőrizzük a 280-ast. Entschuldigung, war Danke. Check beendet. Ja, es ist... Lezártam, elfogadva 281, ezt visszavonták 282 mellette. A 282-esről szavazunk, mellette ellene. Tartózkodók elfogadva 283. Ellenőrizzük? Rendben, a 282-est ellenőrizzük. Ja. Der Check ist beendet. Das ist mit 17 zu 11 Lezártuk. 17-11 arányban elfogadva, 283 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 284 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 285 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 286 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 287 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 288 mellette ellene tartózkodók elfogadva, ezzel a 289 okafogyottá vált, és a 290-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 291 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 292 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizhetjük a 292-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Entschuldigung, abgelehnt hat. Sorry. Nein, farbenblind. Sorry. 293 dafür. 293 mellettem, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le újra. 293 ellenőrző szavazás. Úgy tűnt nekem, hogy elfogadtuk, de hát lássuk. Igen, 17-11 ellenében elnézést. 294 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 295 mellette ellene elfogadtuk, 296 mellette ellene elfogadtuk, 297 mellette ellen elfogadtuk, 298 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 299 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 300 mellette ellen elfogadtuk, 301 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 302 mellettem ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le 302-est. Der Check ist beendet. Das ist angenommen, ja. 303. Elfogadtuk 303. Mellette ellene. Elfogadtuk 304 mellettem. Ellene elfogadtuk. 305 mellette, ellene. Hát ellenőrizzük le a 305-öst. Ich meine, es ist abgelehnt, der Check ist beendet. Ja, es ist abgelehnt. Elutasítva. 306 mellette, ellene. Tartózkodás, hát ellenőrizzük ezt is le, 306. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de lássuk. Igen, elutasítva. Tehát elutasítva. 307 mellettem, ellenem. Ellenőrizzük le 307-est is. 307. Lezárom a szavazást, elutasítva. 308 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 309 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 310 és 311 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 311, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 312, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 313 szóbelivel módosítva. Ellenzi -e valaki nem, akkor mind a kettővel örül együtt szavazunk. Ellenzitek a szóbeli módosítót? Rendben van. Akkor 313-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 313 és 314, ezek azonosak? Nem, nem azonosak. Akkor a 314-ről is mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 315 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 316 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 317-es kitámogatja, már, kitartózkodott, elfogadtuk 318 mellette, E, 317? Rendben van, csekk. Ellenőrizzük le, nyitom a csekk szavazást. Az ellenőrző szavazást. Lezárom a csekket. 18-11 ellenében elfogadtuk. 318 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk 319 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 320 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk 321 <clears throat> mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 322 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 323 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 324 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 325 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 325 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 327 visszamondták 328 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 329 mellette, ellene elfogadtuk. 3.30 mellette ellenem. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük le. 3.30-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ja, ez ist abgelehnt. Elutasítva. 3.31 visszavonva. 3.32 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.33 visszavontak, 3.34 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 3.35 visszavonták, 3.36 szóbelivel, ki ellenzi szóbelit, nem akkor eh, így módosítottal ról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3.37-es, itt a néppárt a szóbeli módosítót eh, ellenzi, tehát az eredetiről szavazunk, mellette ellene ellenőrizzük le. 3.37, megnyitom a szavazást. Szerintem elfogadtuk, de hát döntsön a konkrét szám. Nem, egy szavazat különbséggel elutasítva. 338 mellette ellene tartózkodás. A 338-asról is szavazást nyitok elektronikus módon. Lezár szavazást. Elfogadtuk. 339 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 340-es, kitámogatja, ki van ellene, elfogadtuk 341 mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk 342 mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk 343-as szóbeli módosítóval, ki ellenzi a szóbelit, nem, akkor így módosítottról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 334 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 335 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 336 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 30, 337 mellette, ellene, elfogadtuk. 338, 348 mellette elfogadtuk, egyes kompromisszum. <clears throat> Ezt fel kell olvasnom. Kérem, a 42. oldalon a egyes kompromisszumot keressék meg. A néppárt részenkénti szavazást kér a 3-as, 4-es részről, hogyha az egyes kompromisszumot elfogadták, a egészében vagy részben, akkor 349-358 okafogyottá válik. Első rész mellette ellenem. Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel az összes többi módosító a 349-től a 358-ig okafogyottá válik, 359 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 360 mellette ellenem, elfogadtuk 361 mellette ellenem tartózkodás,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 ellene elfogadtuk 366 mellette, ellene elfogadtuk 367 mellette, ellene elfogadtuk 360 nem D preambulum mellette, ellene elfogadtuk 19-es mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de hát ellenőrizzük le. Tehát a 19-esről megnyitom. 19-19 check. The check is bended. Es ist abgelehnt. 20 dafür. 20 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 21 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 22-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, a 44. oldalra menjenek. Ez egy válasz Georgiéve asszony mellett, levelére mellett ellen elfogadtuk. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy részenkénti szavazást kértünk a hetesről, Tehát ez legyen részenként. Tehát a hetesről szavazunk először, a hetesről, a kettes kompromisszumban. Ki támogatja a hetes bekezdést? Mellette. Ki támogatja tehát a kettes kompromisszumban a hetes bekezdést? Hát ezt ellenőrizzük le. Ki támogatja a hetes bekezdést a kettes kompromisszumban? Lezárom a szavazást elfogadtuk, ilyen módon, tehát bemarad a bekezdés, és most pedig az egész kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel pedig a társszakbizottságokról szavazunk, FET egy mellette, ellenem elfogadtuk. Hát nézek, nézek, nézek, az AFET 2-3-ról tudunk tömben, mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Affet 4-5 tömbben mehet mellettem, nem, Affet 4 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Affet 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Affet 6 mellettem. ellene. Hát ellenőrizzük le az Affet 6-ot. Check. Lezárom a szavazást. Elutasítva. AFET 7 mellettem, ellene. Elfogadtuk AFET 8 mellettem, ellene. Tartózkodás elutasítva. AFET 9 mellettem, ellene. Elfogadtuk AFET 10 mellette, ellene. Elfogadtuk AFET 11 mellette, ellene. Elfogadtuk. <clears throat> De vegy mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk Deve 2 mellettem, ellene tartózkodás. A Deve 2-t ellenőrizzük le. Lezárom az ellenőrző szavazást, elutasítva. Deve három mellettem, ellenem. Ezt is ellenőrizzük le, valószínűleg ugyanaz a többség, elnézést, elfogadtuk. Lezárom a szavazást, szóval most látjuk csak meg. Elfogadtuk, igen, elfogadtuk. Devem négy. Split volt részenként itt szavazás első rész mellette, ellene. Elfogadtuk második rész mellette, ellene. A Deve 4 második részéről ellenőrző szavazást nyitok meg. melyet lezárok. Elfogadtuk. Deve 5 mellettem. Ellenem tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Deve 6, két részben, első rész mellette, ellene. Már elfogadtuk második mellette, ellene. Tartózkodás, hát a második részről ellenőrző szavazást nyitok. Szerintem elfogadottuk, de lássuk meg, lezárom azt a szavazást. Elfogadtuk. Deve 7, két részben, első rész, mellette ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 8 mellettem, nem három részben, első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. A második részről megnyitok egy ellenőrző szavazást, tehát Deve 8 második rész. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Deve 8 harmadik része elfogadtuk. Deve 9 két részben első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát nem, ellenőrizzük ezt inkább le a Deve 8 második részét. Zweiter Teil von DV9 Der Check is beendet. Das ist an... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Deve 10 mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve 11 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a Deve 11-et. Deve 11. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Deve 12 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Defe 13 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. De azért úgy tűnt, hogy elutasítva, de most szeretném ellenőrizve látni, ellenőrző szavazást nyitok, melyet le is záruk már. És ilyen módon látjuk, hogy elutasításra került. Deve 14. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Elfogadtuk Deve 15 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Hát, nem tudom, nem láttam. Ellenőrizzük le. Elfogadtuk. Nem angenommen, ja. 14 zu 12, ja. Ja, Empel, Empel 1. Empel 1 mellettem, ellenem, Hát most aztán, most aztán semmit se látok. Tehát az Empele egyet ellenőrizzük. So check is beendet. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Empel 2. E Dagegen enthalten. Mellette. Elfogadtuk ugyanazzal a többséggel. Empel 3 e mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk ugyanazzal a többséggel, Empel 4 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, Empel 5 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, Empel 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Empel 7 mellett ellene elfogadtuk, Empel 8 mellette ellene elfogadtuk, 9-es mellette ellene elfogadtuk, Empel 10 mellette mellett ellen elfogadtuk, Ample 11 mellette ellene elfogadtuk, Ample 12 mellette ellene elfogadtuk. Ample 13-tól 15-ig tömbben szavazhatunk? Nem, nem, 13-as tehát, 13-as mellettem, ellene elfogadtuk, Ample 14 mellette ellene elfogadtuk, Ample 15 mellette ellene elfogadtuk. MV1-es. Egytől ötig lehet tömbben szavazni? Nem, nem. MV1 mellettem, tehát MV1 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, MV2 mellette, ellene elfogadtuk, MV3 mellette, ellene elfogadtuk, MV4 mellette, ellene elfogadtuk, MV5 mellette, ellene elfogadtuk, MV6 mellette, ellene elfogadtuk, mb 7 mellette ellene elfogadtuk, MV8 mellette 8-tól 12-ig mehet tömbben. MV8 mellette, mellette tehát ellene elfogadtuk, MV9 mellette, ellene elfogadtuk, MV10 mellette, ellene elfogadtuk, MV11 mellette, ellene elfogadtuk, MV12 mellette, ellene elfogadtuk, MV12-től MV25-ig tömbben mehet? MV12-től 25-ig mehet? Egyben, tömbben. 24-ig rendben van. MV13-től MV24-ig tömbben mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. De azért ezt ellenőrizzük le. Az MV13-tól MV24-ig terjedő szavazatokat tömbben most leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MV24 mellettem, ellenem, elfogadtuk. MV25 mellette, ellene elfogadtuk. Tran 1-től Tran 3-ig. Tran 1-től, Tran 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 2 mellette, ellen elfogadtuk. Tran 3 mellette ellen elfogadtuk, Tron 4, mellette ellen elfogadtuk, Tron 5, mellette ellene elfogadtuk, Tron 6, mellette ellene elfogadtuk. Tron 7 mellette ellen elfogadtuk, Tron 8 mellette ellene elfogadtuk, Tron 9 mellene ellen elfogadtuk, Tron 10 ellene mellette elfogadtuk, 11 mellette ellene elfogadtuk, 12-es mellette ellene elfogadtuk, Tron 13 mellette ellene elfogadtuk, Tron 14 mellette ellene elfogadtuk, nem a Tron 14-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Tron 14 ellenőrző szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Trump 15 mellettem, ellenem. Ezt is csekkoljuk le, de hát sose lehet tudni. Tehát a Tron 15-ről ellenőrző szavazást nyitok meg. Elfogadtuk. Hogy tévedhet az ember? Regi 1. Regi 1-től Regi 3-ig tömbben szavazhatunk? Nem. Regi 1 mellettem, ellene tartózkodó, és elfogadtuk, regi 2 mellette, ellene elfogadtuk, regi 3 mellette, ellene elfogadtuk, regi 4 mellette, ellene elfogadtuk, regi 5 mellette, ellene elfogadtuk, regi 6 mellette, ellene elfogadtuk, regi 7 mellette, ellene elfogadtuk, regi 8 mellette, ellene. Regi 8 ellenőrizzük le, úgy tűnik nekem, hogy elutasítottuk, de hát lássuk most meg pontosan. Regi 8 tehát. Lezárom azt a szavazást, elutasítva. Regi 9, mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Agri 1-es, kitámogatja. Kiszavaznám, nemmel elfogadtuk, Agri 2 mellette, ellene elfogadtuk, Agri 3 mellette, ellene elfogadtuk, Agri 4 mellette, ellene elfogadtuk. Hát azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük, hát le. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Angri 5 mellette. Elfogadva. Agri 6 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Agri 7 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Agri 8 mellette ellene tartózkodók. Lehet, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük az Agri 8-ast. A szavazást megnyitottam. Még két szavazat hiányzik, ők megváltoztathatják még az eredményt. Elfogadva. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 13 mellette ellene tartózkodók el elfogadva. Az Agri 14-től 20-ig szavazhatunk blogban? Agri 14-től 20-ig blogban mellette nem, mégsem? Akkor Agri 14 mellett ellene tartózkodók elfogadva, Agri 15 mellett ellene tartózkodók elfogadva, Agri 16 mellett ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 17 mellett ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 18 mellett ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 23-tól 26-ig blogban. Ha mindenki beleegyezik, nem. Akkor Agri 23 mellette ellene ellenőriznünk kell az Agri 23-at. A szavazást megnyitottam. A szavazás lezártam. Elutasítva. Agri 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Agri 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Agri 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Agri 32 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük az Agri 32-t. Ellenőrizzük az Agri 32-t. Lezártam a szavazást. Egy szavazatnyi többséggel elfogadva. A 33-astól a 37-esig szavazhatunk blogban? Jó, akkor mellette. Jó, akkor 33-tól 36-ig mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizhetjük ezt? Nem volt egyértelmű. Die, die ECR hat sich jetzt gerade noch Ja, the check is beendet. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Elfogadtuk egyértelműen, Agri 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. PES 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, PES 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, PES 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, PES 4 mellett ellene tartózkodok elfogadva PES 5, mellett ellene tartózkodok elfogadva PES 6, mellett ellene tartózkodok elfogadva PES 7, mellett ellene tartózkodok elfogadva PES 8, mellett ellene tartózkodok elfogadva PES 9, mellette ellene tartózkodók elfogadva PES 10, mellette ellene ellenőrizzük le a PES 10-est,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 Genau. Stimmengleichheit abgelehnt. 17. Elutasítottuk. Igen, 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as mellette, ellene. Jó, ellenőrizzük a 18-ast is. Elfogadtuk. Lezártam a szavazást. Igen, egyértelmű, hogy elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellett ellene tartózkodók elfogadva, kult 1, kult 1 mellette, Pest 20, Pest 20 soll gecheckt werden. Ellenőrizzük a Pest 20-ast. Megnyitom a szavazást. A szavazás lezárta. 17 igen, 10 nem szavazattal. Igen, hát elfogadtuk. Kult 1. Kult 1-től 4-ig lehet blogban szavazni? Nem, akkor kult 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kult 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Kult 3 mellette ellene tartózkodok elfogadva, kult 4 mellette ellene tartózkodok elfogadva, kult 5 mellette ellene tartózkodok elfogadva, kult 6 mellette ellene tartózkodok elfogadva, kult 7 mellette ellenőrizzük a kult 7-est. A kult 7-est ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. elutasítva egy szavazatnyi többséggel, kult 8, mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a kult 8-ast. Ellenőrizzük a kult 8-ast. Elfogadtuk, igen. Lezárom a szavazást, 17-9 az eredmény. Kult 9, három részben első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva második rész mellett ellene tartózkodók, elfogadva kult három mellett ellene tartózkodók, elfogadva. Kult 10 mellette, ellene. Ellenőrizhetjük a kult tízest. A szavazást lezárom. Elfogadtuk kult 11 mellettem, ellenem tartózkodók elfogadva kult 12, mellette ellene tartózkodók elfogadva kult 13, mellette ellene tartózkodók, ellenőrizhetjük a kult 13-ast. A szavazást lezártam. Elutasítva. Kult 14, mellette, ellene tartózkodók azonos többséggel elutasítva, Libe egy mellette ellene tartózkodók elfogadva, Libe kettő mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizhetjük a Libe kettőt. Szerintem elfogadtuk. A szavazást lezártam, igen, valóban elfogadtuk. Libe három mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Libe négy mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Libe öt mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Libe hat mellette, ellene tartózkodók elfogadva, FEM egy két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, FEM egy második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva FEM 2, mellette, ellene, ellenőrizhetjük a FEM 2-t. Elfogadva, FEM 3, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, FEM 4, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, FEM 5, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, fem 6, mellette ellene tartózkodók elfogadva, fem 7, mellette ellene. Ezt elutasítottuk szerintem, de jobb lesz ellenőrizni, ellenőrizzük a fem 7-est. Lezártam a szavazást. FEM 8, mellette ellene elutasítva. FEM 9, mellette ellene tartózkodók elfogadva, FEM 10, mellette ellene tartózkodók elfogadva, FEM 11, mellette ellene tartózkodók elfogadva, FEM 12, mellette ellene elutasítva. Ellenőrizhetjük? Jó, ellenőrizzük a FEM 12-t. A szavazást lezártam, elutasítva. 13-as mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, FEM 14, ellene. Tartózkodók elutasítva, FEM 15 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Akkor az állásfoglalás egészére térünk, át név szerint szavazunk. Megnyitottam a szavazást. A szavazást lezártam. 23-4 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Szeretettel gratulálunk Mártinának, és nagyon szépen köszönjük a kollégáknak. És köszönjük persze Mártinának is, amiért elvégezte ezt a hatalmas munkát. Gratulálunk, és köszönjük. És akkor ezzel a második részhez érkeztünk, a jelentés második részéhez. Szerintem folytassuk is. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadva második módosító mellett ellene tartózkodók elfogadva. A 2-től 8, a 3-tól 8-asig lehet blogban szavazni? A 3-tól 8-asig blogban mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-től 19-esig blogban. Kilenc mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tízes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenegy mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettő mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenhárom mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizennégy mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22, három részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 23-tól 30-ig blokkban lehet? Nem. 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellettelen tartózkodók elfogadva, 36 mellettelen tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, az elektronikus zárószavazás következik, amely név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. 23 zu 2 23-2 arányban elfogadtuk. Gratulálunk ismét a jelentéstevőnek. Ja. So, wir fahren mit unserem interessanten Vormittag fort und kommen zur Entlastung. Folytatjuk ezt a rendkívül érdekes délelőtti programot, a mentesítéssel folytatjuk. Mégpedig a Schmidt jelentéssel, az Európai Fejlesztési Alap mentesítéséről. Ha nem kéri jelentést jelentéstevő a szót, már pedig nem kéri, akkor azonnal át is térünk a szavazásra. Szavazunk a mentesítésről magáról. Az egyes és kettes módosítók azonosak, ezekről egyszerre szavazunk. Ki támogatja az egyes és kettes módosítókat? Ki támogatja? Egyes és kettes. Egyes és kettes. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Név szerint szavazunk a mentesítésről. Megnyitottam a szavazást. A szavazást lezártam, 21-6 arányban megszavaztuk. A számlák következnek. Itt a négyes és hatos módosítókról kell szavaznunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel a szemlek lezárásáról szóló döntéshez jutottunk el. A szavazást megnyitom, név szerint szavazunk. A szavazást lezártam. 21 hat arányban Elfogadva, köszönöm. Az állásfoglalás következik, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum, kilences és tízes módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadva, ezzel a kilences és tízes okafogyottá vált, tizenegyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettő mellette ellene tartózkodók elfogadva. Elutasítottuk, elnézést, mondja az elnök asszony, ellenőrizzük azért a biztonság kedvéért a 12-est. Elutasítottuk, azonos szavazatszám mellett kihitte volna. Kettes kompromisszum, eredeti szöveg és 13-as módosító együtt mellette, ellene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 23-as módosítom. Jó, lezárom. Elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók. Elnézést mondja az elnök asszony, elnézést, elnézést a 24-esnél tartunk. Mellette, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 25 dafür. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette, ellene elfogadtuk, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene elfogadtuk, 30 mellette, ellene, a 30-est ellenőrizzük le, azt hiszem elfogadtuk, de lássuk. 30 tehát, Das stimmt. Ja, ja. okay. Ja, ja. Okay. 30 bei Stimmengleichheit abgelehnt. Elutasítva szavazat egyenlőség okán 31-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 32-es két részben. Az első részről ezt visszavontuk, tehát az első részről szavazunk mellette, ellenem, elutasítva. Hát ellenőrizzük le, jó. 32-es ellenőrző szavazás. Lezárom az ellenőrző szavazást, elutasítva. 33-as mellettem, ellenem, elutasítva. Deve 1. Ez lefedve, deve 2-es, mellett ellen elfogadtuk, Deve 3, e, ez okafogyó Deve 4, mellette ellene elutasítva. Deve 5, első rész, ez lefedve, a szöveg maradék részéről szavazunk, mellette ellene elfogadtuk. Deve 6 lefedve, Deve 7 mellettem, ellene elfogadtuk. Deve 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 9 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizik ezt le, deve 9 ellenőrző szavazás. Das ist abgelehnt. Elutasítva. Deve 10 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva Deve 11, mellette ellen elfogadtuk, Deve 12 mellette ellen elfogadtuk, Deve 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, deve 14 mellette ellene elfogadtuk, deve 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 13-12 ellenében elfogadva az állásfoglalást elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. A lehető legszorosabb többséggel, de elfogadva. Willkommen zur Entlastung des europäischen Auswahl az Európai Külügyi Szolgálat mentesítéséről szóló jelentésről szavazunk. Csárnecki kollega az előadó, a jelentéstevő, az előadó. Nincs itt. Kéri el a nevében valaki a szót a frakciótól? Nem, akkor elszavazunk. Kettes módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítésről, megnyitom a szavazást. Elektronikus módon, persze. Na, also bei der EVP ist ein, eine Person zu viel. A néppárt részéről egyel több szavazatot látok. So, jetzt haben wir noch zwei, genau, Also, wir müssen, genau. Haben wir alle die Abstimmung? Szavazott mindenki, aki szavazni akart? Akkor lezárom a szavazást. Az EKSZ mentesítéséről 19 hat ellenében elfogadtuk a mentesítést. Most pedig, és mindennek fényében, még az állásfoglalásról hármas módosító mellett ellette elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene elfogadtuk. Ötös mellettem, ellene elfogadtuk, hatos mellettem, ellene elfogadtuk, hetes mellette, ellene elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene elfogadtuk, kilences mellette, ellene elfogadtuk, tízes mellettem, ellene elfogadtuk, tizenegy mellette, ellene elfogadtuk, tizenkettes mellette, ellenem elfogadtuk, 13-as kitámogatja. Kétszavaz nemmel elfogadtuk, 14 mellette, ellene elfogadtuk, 15 mellette, ellen elfogadtuk, 16 mellette, ellene elfogadtuk, 17 mellette, ellene. Hát a 17-esről ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Még ketten nem szavaztak, úgyhogy még várok. Lezárom a szavazást. Nem, még mindig nem a néppárt részéről egy szavazókártyát vegyenek ki. Elfogadtuk. 18 mellettem, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük inkább le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es mellette ellene elfogadtuk, 20-as mellette ellene elfogadtuk, 21 mellette ellene elfogadtuk. 21-es, rendben van, 21-esről ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. Ja. Ja. Die Check ist geschlossen. Lezárom, elfogadtuk. Afet 1, ez lefedve. Afet 2, mellettem, ellenem, elfogadtuk. Afet 3, 4, lefedve. Afet 5, mellette, ellene, elfogadtuk. Afet 6, lefedve. Afet 7, mellette, ellene, elfogadtuk. Afet 8, 9, lefedve. Afet 10, mellette, ellene, elfogadtuk. Ezzel pedig az A végszavazásra térünk rá. Elektronikus módon szavazunk az állásfoglalás indítványról egészében. Die, ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, a jelentéstevőnek az előadónak. Ezzel pedig az Európai Parlament mentesítéséről szóló jelentésre térek rá, de most három percre megszakítanám az ülést. Az SND frakció kérésének is eleget téve, tehát mindenkit kérek, hogy 37-kor, 38-kor itt folytassuk az ülést. Before the final vote. szó, achso, szó, achso, szó, okay, gut. Oké, okay, ja. Also es war Nem félreértés volt, semmi szünet. Folytatjuk. We will continue the vote. Advance, azonnal folytatjuk a szavazást. El is kezdjük. A parlament módosításáról szavazunk. Hmm, ja. J'espère que c'est ça.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

I would like to restart the meeting. Could you please take your seats? Elkezdjük az ülést. Kérem mindenki foglalja el helyét. I would like to restart the meeting, please. Yeah. Thanks. Yeah. Köszönöm mindenkinek. Elkezdjük tehát a parlament mentesítéséről szóló jelentés. Markus Piper az előadó kéri a szót? Nem kéri a szót. Akkor szavazunk. Egy sor azonos módosító áll előttünk, egy és kettes kitámogatja őket. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Akkor most a mentesítésről szavazunk, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 21-6 ellenében elfogadtuk, illetve biztosítjuk. Hát most az állásfoglalás indítványról hármas módosító mellett ellenem tartózkodás elutasítva. Négyes mellettem ellene tartózkodás. A négyest ellenőrizzük le. Das ist angenommen. Der Check ist beendet. Lezárom az ellenőrző szavazást elutasítva. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A hatost ellenőrizzük lehet ellenőrizzük, rendben van, akkor megnyitom a szavazást erről, a hatosról, az ellenőrző szavazást. Lezárom ezt az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk, elnézést, elnézést, nagy többséggel elfogadtuk. Ötös módosító, ez okafogyottá vált. Hetes, mellettem, ellenem, tartózkodás. Át ezt is ellenőrizzük le. Ezt Elfogadtuk. Gondolom én, és valóban el is fogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, a 9-es szerintem elfogadtuk, de beszéljenek a puszta számok. Nem mindig látni a többséget. Nem eléggé emelgetik a kollégák a kezüket, lezárom az ellenőrző szavazást, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 10-11 okafogyottá vált kettes kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk. Ezzel a 12-14-15 okafogyottá vált, illetve lefedésre került. Lefette a kompromisszumokat, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva ne csek. Rendben van, a 13-asról ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de hát ellenőrizzük ezt le. 17-es módosító. Most lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os, ki támogatja, ki szavaznám már? ki tartózkodott. Ellenőrizzük ezt is le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. 20-as, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 19 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellettem, ellenem, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, elfogadtuk, de nézd, ellenőrizzük le. 21 és megnyitom a szavazást. Nézd, ezt a módosítót hányan adták be? Ezek mind betek, nincs is egy tag a bizottságban. Nem is értem, hogy ez hogy lehet. Elfogadtuk. Huszonkettes mellette ellen elfogadtuk. 23-as mellettem ellene elfogadtuk. 24-es ki támogatja, ki szavaz ellene, ki tartózkodott. Igen, igen. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük le, nézzük a 24-esről az ellenőrző szavazást, bár mondom, szerintem nagy többséggel elfogadtuk. Elfogadtuk 25 mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 26 mellette ellene. Elfogadtuk 27 mellette ellene. Elfogadtuk 28 mellette ellen. Elfogadtuk 29 mellette ellene. Elfogadtuk 30-as, kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 32-es mellette, 31-es mellette ellene. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene. Tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Szerintem elfogadtuk, de lássuk meg. The check's beendet. Lezárom az ellenőrző szavazást, elfogadtuk. 35-öst visszavonták, 36-os mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 37, szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbelit, akkor az ilyen módon módosított módosító mellett ellene. Tartózkodás. Hát ellenőrizzük le. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 37-es módosítóról. Ez is annyi jetzt ich muss es erklären, weil ich schaue immer auf den Herrn Wistissen, der immer so macht oder so. <laughs> Und ich verstehe immer nicht, deswegen Sie sind mein Game Changer. Deswegen. Ön az én game changerem, nem tudom, hogy merre mutatja az ujját, fölfele vagy lefele, ezért nem tudtam. 34 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Rendben van, a 38-asról nyissuk meg az ellenőrző szavazást. Lezárom ezt a szavazást, mely egy ellenőrző szavazás volt, elutasítva. 39, 40 és 41-es, ezek azonosak mellettük, ellenük, tartózkodásuk elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as, kitámogatja. Kiszavaz nem, szavaz nemmel, elfogadtuk. 30, 44 mellette ellene elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-tól 48-ig egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodás elutasítva. 50-es, 50-től 52-ig mellettük, ellenük, kitartózkodott, elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 54-es, 54-től 56-ig ezek azonosak mellettük, ellenük, tartózkodott, elutasítva. 57 mellette, ellenem, az 57-esről ellenőrző szavazást nyitok. Nekem úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de hát beszéljenek a számok. Hát Elnézést kérek, nagy többséggel elfogadtuk. 58-tól 60-ig mellettük, ellenük tartózkodott, elutasítva. 62-es mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. A 62-esről mégiscsak akkor egy ellenőrző szavazást hirdetek. 62-esről tehát. 62, 62. Lezárom a szavazást, 20 hét ellenében elutasítva. 61-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítva. 63-as mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, ezzel a 64-től 68-as okafogyott, ig okafogyottá vált. Folytatjuk tehát. A 72-essel, 72-es Megtaláltak 72-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 73-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 71-es. Ez volt. vált. Hármas kompromisszum mellettem, ellene elfogadtuk. 74-es, ezt visszavonták. 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetvenhetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, a hármas kompromisszumot elfogadtuk, ezzel a 78-as okafogyottá vált, 79-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 80-as mellette, ellene. Ellenőrizhetnénk ezt? Eléggé össze-visszaság alakult itt ki, kicsit zűrzavaros a helyzet. Szerintem elfogadtuk, lezártam a szavazást, elfogadtuk valóban. 81-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizhetnénk ezt is szerintem, éppen hogy elfogadtuk. Äh, a 84-est ellenőrizzük. 84-es, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 87 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 88 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 89-es módosító mellette, ellene tartózkodók, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizhetnénk a 89-est, szerintem elutasítottuk. Lezártam a szavazást. 19 hét arányban elutasítottuk. 92-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 93 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 95-ös mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, 96-os mellette, ellene. Tartózkodók. Ellenőrizhetnénk a 96-ost? Lezártam a szavazást. Elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítva javítja magát az elnök. 98-as mellette ellene ellenőrizhetnénk ezt és ellenőrizzük a 98-ast. Ellenőrizzük a 98-ast. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 99-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 100-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizhetnénk a százast? Ellenőrizzük a százas módosítót. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 101-es. Ez okafogyottá vált. A 101-es és a 102-es is okafogyottá vált, a 104-es a következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizhetnénk a 104-est? A 104-est ellenőrizzük, a szavazást lezártam, elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizhetnénk a 106-ost? Szerintem elfogadtuk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 108 mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 111 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 112 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 113 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 114 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 117 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 118 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizhetnénk ezt? Szerintem elutasítottuk. A 118-asat ellenőrizzük tehát. A szavazást lezártam. Világos eredménnyel elutasítottuk. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. 119 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 120 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene Nézzük a négyes kompromisszumot elektronikusan. Négyes kompromisszum. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 123. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 123-ast. A 123-ast ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 16-11 arányban elutasítva. 121-es, ez okafogyottá vált, 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 125 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 128 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 130 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 131 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 129, ez okafogyottá vált, a 132-es következik mellette ellene tartózkodók elfogadva, 133 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 134 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 137 mellette ellene ellenőrizhetnénk a 137-est ellenőrizzük a 137-est. A szavazást lezártam, elfogadva. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 139 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 140 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 141 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 144 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 145 mellette ellene tartózkodók elfogadva, ellenőrizzük a 145-öst, A szavazást lezártam, elfogadva. 147-es mellette ellene tartózkodók. A 146-ost kihagytam, elnézést mondja az elnök asszony, a 146-os következik először, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 148-as három részben, Első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész, persze, ellenőrizhetjük, a 148-as első részéről szavazunk elektronikusan. A szavazást lezártam, elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell. Elutasítottuk. Igen, elnézést, mondja az elnök asszony. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. A szavazást lezártam, ezt is elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 150 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva a 151 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 151-est is. nem volt nyilván, világ, nyilvánvaló az eredmény, 152 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük inkább, ellenőrizzük a 153-ast. Lezártam a szavazást, elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 155 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A szocialistáknak úgy tűnik, nem volt véleménye. Jó, hát akkor elfogadtuk ezek szerint. Jó. Hát csodákra én sem vagyok képes, mondja az elnökasszony. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, ezzel a 156-tól 160-ig terjedő módosítók okafogyottá váltak, a 161-esről kellene még szavaznunk, a 161-es tehát mellette ellene tartózkodók elfogadva. 162 162-től 64-ig okafogyott, igaz, akkor a 165-ös következik mellette, ellene tartózkodók. A 163-as az fogyott elvált. A 165-ös a következő mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, ezzel néhány módosítóka fogyottá vált. Haladunk tovább a hetes kompromisszummal mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 174-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 175 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizhetnénk a 175-öst? Ellenőrizzük a 175-öst. A szavazást lezártam. Elutasítva. Haladunk tovább. A nyolcas kompromisszum következik. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. A 170, a 181-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 190 mellette, 190-es következik. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 191 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 193 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 194 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 195 mellette ellene. Ön mellette szavazott? Akkor jobb lesz ellenőrizni, mert azt hiszem elutasították. Nem, nem, el, elfogadtuk közösen, de nem tudnék megesküdni rá, hogy ellenőrizzük. Egy kolléga mindig nagyon sokáig gondolkodik, mielőtt szavaz. Ez ist angenommen, Elfogadtuk, elfogadtuk, igen, a 195-öst elfogadtuk. 197 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum, ellenőrizzük, igen, a 197-est ellenőrizzük. A szavazást lezártam. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, haladunk tovább, 203-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 204 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 205 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 206-tól 208-asig mellette ellene tartózkodók elfogadva, 209 mellette. Rendben, a 206-tól 208-asig terjedő szavazásokat ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást lezártam, 18-8 arányban elutasítottuk, 209 mellettem ellene tartózkodók elutas, elutasítva. 210 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 211 mellette ellene Nem, tulajdonképpen elfogadtuk a 211-est, ezt ellenőrizzük most azért, a biztonság kedvéért. Elnézést, nem figyeltem oda, mondja az elnök asszony, az én hibám. Igen, 17-9 arányban elfogadtuk valóban. A 212 fogyott vált 213 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 214 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 215 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 216 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 217 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 218 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 219 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 2.20, ezt visszavonták, ezzel a zárószavazás szavazás következik az állásfoglalás egészéről. Így van, a frakció, illetve a társaság egy rövid szünetet kér, de kérnék mindenkit, hogy maradjon a teremben. Tartsunk akkor két perces szünetet. Yeah, yeah, yeah. We need to have a yeah. A szocialista frakció kért egy kis szünetet. Szeretném a képviselőket arra kérni, hogy maradjanak a teremben, mert máskülönben nem sikerül, majd szavazunk az ellensfoglalásról. Thank you.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 We restart the meeting, please. Jó, akkor folytatjuk a munkát. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. A szavazás következik. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. A parlamenti mentesítésről szóló jelentés Záró szavazása következik. Név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitottam. A szavazást lezártam. 14-en mellett, teheten ellene, 5 tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevőnek. És nagyon örülök, azt hiszem mindannyian örülünk, hogy most már ezt magunk mögött tudhatjuk. Köszönöm szépen, és gratulálok. Ezzel a nyílt ülésünk végéhez érkeztünk, és lesz még egy koordinátori ülésünk is. Kérem a koordinátorokat, hogy azonnal kezdjük el a koordinátori ülést, ha lehet. 5 percet kérnek? Jó. Akkor 5 perces szünetet tartunk. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. eljött. Két hét múlva találkozunk újra hétfőn. A nyilvános ülést lezártam, és 5 percen belül kezdődik a koordinátori ülés.